votre conférence. Samash. Wait. We have French. Most már működik, mondja az elnök franciául, a német eh, is működik most már. Hallanak engem? Tolmácsolásban? Kérdezi az engem. Van-e német tolmácsolás? Az egyes csatornán kellene hallani a német tolmácsolást, ha működik. Most már úgy tűnik, hogy működik. senki nem integet a tolmácsok részéről sem, hogy nem működne a tolmácsolás. Akkor azonnal rá is terhetünk a saját kezdeményezésű jelentésünkre, amelyet András Schwab készített a belső piac alkalmazásának akadályairól az EGT Svájc tekintetében. 4 előtt 5 perccel kellene befejeznünk ezt a témát, meg is adom a szót András Schwabnak. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a kollégáknak is. Egy kicsit kínos számomra az, hogy ilyen nagy felhajtást történt ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ez csak egy saját kezdeményes jelentés, de nagyon fontos ez, mert második alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A megalapodás az EFTA, illetve a Svájc tagállamaival egy nagyon fontos és jó megállapodás, vannak belső fejlemények az Európai Unióban egyrésztről, másrésztről az EFTA, illetve az EGT Svájc részéről is vannak fejlemények, és ezek tekintetében is bevált ez az eszköz. Elmondhatjuk azt, hogy ez a, az eszközt nem kíván, kínálnánk most már bizonyos országoknak, mert nagyon sok privilégiummal járnak, olyan privilégiummal, amelyeket csak az EU-nak tartunk meg, de ahogy Rafael eh, Császkowski kollégánk is elmondta öt évvel ezelőtt a jelentésében, ez egy nagyon jó alap, amelyre építhetünk, ugyanakkor az a helyzet, hogy természetesen az eh, adott eh, országnak is többet kell tenniük annak érdekében, hogy fel lehessen használni, megfelelően lehessen használni ezeket az eszközöket, és a saját jogi területeken ezt erősítsék. Az EFTA is kifejtette azt, hogy az eredmény tábla értelmében kicsit nőtt a végrehajtás. Svájcban két lépés van, először is el kell ismerni az EGT releváns EFTA szabályokat, utána pedig ezeket be kell helyezni a nemzeti jogba. Már az első lépésben is késlelem van, és ez azt jelenti, hogy a második lépés sem megy gondok nélkül. Főként a belső piac irányításában, az európai belső piac esetében szeretnénk valamit tenni, akkor mindenképpen ezt egyetemre kell tenni az EGT EFTA országok számára is. A legutóbbi jelentés óta, Csaszkowski jelentés óta azt láthattuk, hogy a svájciak 2014. február 9-én szavaztak egy olyan alapelvről, amely benne van a bilaterális megállapodásban is Svájc és az EU között. Ezt az alapelvet megkérdőjelezték, és a referendum ezen eredmények most már lassan áthelyezik a nemzeti jogokba, és bizonyára emlékeznek arra a kollégák, hogy a parlament ezt kritikusan szemlélte, mert egyértelmű az, hogy azok az előnyök, amelyek kötődnek a belső piachoz, azok valamilyen módon összhangban állnak a kötelezettségekkel is, amit az EGT országoknak vállalniuk kell magukra. És ezért úgy vélem, hogy mindenképpen nagyon fontos pont lesz ezen jelentés szempontjából ez a kérdés, és május 7-én lesz egy meghallgatásunk is a szabadságban erről a kérdésről. Nagyon fontos tehát azt megvizsgálni, hogy mit tehetünk mi azért, hogy az európai jogszabályokat a meglévő sotorákon belül az LGT EFTA országok számára is kötelezővé tegyük, és másrésztről pedig mi lesz a politikai válasz a tömegbevándorlási kezdeményezésre Svájcban, amely azzal a veszéllyel jár, hogy a teljes bilaterális megállapodást, amit mi fontosnak tartunk a belső piac szempontjából, de ezt megkérdőjelezi. Nos, ilyen szempontból tudjuk, hogy van az Apple-nek is egy véleménye, ez nincs lefordítva, van az Afetnek is egy véleménye, Mindkettő esetében fontos számomra az, fontos számomra ez, és ezt mindenképpen figyelembe fogom venni. Számos olyan pont is van, amit nem tudtam helyhiány miatt felvenni ebbe a jelentésbe, de ezeket majd módosító formájában fogom benyújtani. Kíváncsi vagyok arra is, hogy a kollégák árnyékjelentéstevők mit fognak majd elmondani. Maria Grappini. Maria Grappini következik. BSD a szocialisták részéről. Um, Köszönöm szépen. Röviden bemutatta András ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és igen, én is úgy érzem, hogy ezt a problémát, a Svájccal kapcsolatos problémát még meg kell oldanunk. Volt ugye egy népszavazás, demokratikus formában történt, de oda kell figyelnünk az együttműködésre, a ránkáruló felelősségi területekre. Nagyon jó ez a jelentés, és figyelembe kell vennünk a két bizottság véleményét, ahogyan ezt András is elmondta. Azonban vannak még problémák, vannak még gondok, az együttműködés terén. A belső piac területén több mint száz ágazati megállapodás van életben, ezeket integrálni lehetne. Véleményem szerint azonban jobb lenne, hogyha Svájc és az EU között egy megállapodás születne, melynek értelmében Svájc részt venne a gazdasági térségben, és nem pedig az ágazati megállapodásokat érvényesíteni. Aztán természetesen ott van a, a személyek szabad mozgásának problémája, itt Horvátország is megemlítésre került. Üdvözöljük az ilyen jellegű fellépéseket, de természetesen van még lehetőség a továbblépésre, a fejlődésre. beszélni fogunk erről a frakcióban. Üdvözöljük a jelentést, hiszen ezzel javítható a Svájc és az Európai Unió közötti kapcsolat. Köszönöm. Rika Trebesius, az ECR. Az ECR részéről. Köszönöm szépen, szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani a kimerítő előadásáért. Az EU, illetve a Svájc között létrejött megalapodások nagy részéről bilaterálisan tárgyaltunk, és ezt a megközelítést kell tovább folytatni. Ahogy a jelentéstevő már elmondta, késedelmek vannak a végrehajtásnál, és jó lenne az, hogyha itt sikerülne előlépést elérni. A legnehezebb része a tárgyalásoknak jelenleg az, hogy hogyan bánunk a svájci népszavazás eredményével 2014. február 9-én volt ez a népszavazás a bevándorlással kapcsolatban. Mi azt szeretnénk, hogyha egy decentralizált Európa lenne, és a pártom mindenképpen támogatja a népszavazásokat a svájci példára. Ebből már fakad az, hogy mindenképpen a népakaratát kell figyelembe venni. Két téma komplexumot kell itt megvizsgálni. Egyrésztről azt, hogy mennyire nem működik az európai menekült egy politika, ezt láthattuk a napokban a földközi tenger térségében, és emiatt szenved Svájc is. Svájctól azt kérjük, hogy Svájc biztosítsa az európai határokat, segítsen nekünk ebben, ami pedig a pénzügyi válságot illeti Dél-Európában, itt mindenfajta támogatásra rászorulunk. Ami pedig a személyek szabad mozgását illeti a belső piacon belül jobb időkben, a Svájcnak nem kellene ilyen nagy áradattal, személy áradattal szembenéznie, mint most, de a válság miatt nagyon sokan, főként a legtöbb ember az EU gazdaságilag jobban működő országokba áramlik. Az eurozóna képviselői nem hibáztathatják azért Svájcot, ami az elhibázott valótapolitika miatt történt. Ez nem Svájc hibája, hanem az eurózóna kudarcáról van szó. Egy olyan Svájc, amely a szuverén jogait gyakorolja politikát folytat saját nép érdekében, ez mindenképpen tiszteletre méltó. Az egyezmény továbbfolytatását szeretnénk, szeretnénk egy jó megállapodást Svájccal, és szeretnénk, hogyha a gazdaság és működés sikerülne javítani, főként az energia, illetve a terülőkapacitások tekintetében, hiszen tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak a német energiafordulat miatt a kapacitás területén, ezért ez Dél-Németországban számunkra nagyon fontos. Üdvözöljük azokat az előlépéseket a tegyelás során, amit a vállalatok megadóztatása kapcsán értek el, ugyanígy, amit az automatikus információcserét illeti, üdvözöljük az adó kerülés tekintetében. A TTIP kapcsán nagyon fontos számomra az, hogy milyen megoldások lehetnek a befektetővédelem, illetve a vitakezelés területén. Mindenképpen majd még kapcsolatba lépünk a jelentéstevővel, és bízom benne, hogy jó kompromisszumok fognak születni. Um, Ulla Tunas is the ALDI shadow, but Robert Rochefort is going to speak for ALDI. Ulla Tunas Köszönöm szépen, és el kell mondanom, hogy Árni sajnos nem tudott eljönni ma délután, és elolvasom azt, amit üzen. Az Európai Gazdasági Térségi Megállapodás egy történelmi siker, amely lehetővé teszi, hogy a harmadik országok csatlakozzanak az egységes piachoz, és így egy, egy mintegy 500 milliós piachoz hozzáférjenek. Az EEA megállapodást azonban más időszakban hozták tető alá. A Lisszaboni szerződést követően felül kell vizsgálni az EGT e megállapodást, hogyha annak teljes potenciáját ki szeretnénk aknázni. Saját véleményünk az, hogy az együttműködésben késedelmet késedelmek mutatkoznak, ezek sajnos eléggé általánosak, Néha ezek intézményi adaptáció miatt történnek, illetve a végrehajtás késlekedik, ez azonban negatívan érinti a belső piac homogenitását. A négy szabadságjog az egységes piac sarokköve, ezek oszthatatlanok, ezért a, az a populista kampány, amely 2014-ben Svájcban zajlott, nagy aggodalomra ad okot, hiszen a mozgás szabadsága alapvető joga minden Európai Uniós állampolgárnak, és megfelelő ö, szociális, illetve gazdasági körülményeket figyelembe kell venni akkor, amikor ezeket vizsgáljuk. Üdvözöljük a Schwab jelentést, és várjuk a részletes vitát. Köszönöm szépen! Catherine Steiner. Uh, uh, sorry, just before we go before we go to Catherine, does anybody want to speak for the Greens or the Greens? Kathleen Steiner következik, hogyha a zöldek nevében nem kíván se kiszólni. Nem volt itt senki a listámon. Nagyon röviden a zöldek részéről, mivel hogy késlekedünk. Először is szeretném megköszönni András Schwab munkáját, amelyet üdvözlünk, illetve üdvözöljük azt is, hogy ragaszkodott és hangsúlyozta az EGT országokkal való együttműködés fontosságát. Osztjuk az aggályokat, amelyek benne vannak a jelentésben, és természetesen sajnálattal vesszük tudomásul a, például az iszlandi helyzetet, illetve azt, hogy a, a saját jogszabályokba való átültetés késlekedik. Azt kell mondanom, hogy valószínűleg egy módosítót fogunk benyújtani, amely a adóügyi konvergenciára vonatkozik Svájccal kapcsolatban, és az egyes pontban Szerintem a kétértelmű megfogalmazás elképzelhető, hogy ez csak fordítási kérdés. Ez pedig az, hogy a harmadik országok hogyan vesznek részt a belső piacban. A belső piac mindenképpen egy olyan modell, amelyet követnünk kell, tehát valószínűleg itt egy egyszerű megfogalmazási problémáról van szó. Köszönöm. Thank you to our, um... Köszönöm, megköszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is. A jelentés, amit Fából készített, nagyon jó áttekintése a helyzetnek. Fontos, ahogy ő is megtette, hogy elkülönítsük az LKS megállapítástól, megállapodástól, a hármas és hatos pontban nagyon igaza van, a megfogalmazással. Nemrégiben volt Norvégiában egy ülés, ahol ezt a témát is felvetették, hogy mennyire le vannak maradva a végrehajtással. És ami Svájcot illeti, a jelentésben nagyon fontos kiemelni, és egyébként nekem tetszett is, amit hallottam a kollégáktól, képviselő kollégáktól, hogy itt azért nem arról van szó, hogy német és olasz állampolgárokat támadunk, akik Svájcban élnek, de nagyon figy- nagy figyelemmel kell ezt kísérni. mert megnézzük, hogy június 12-én mi történik ezen az ülésen, hogy a parlamenti delegációk találkozóján. Fontos, hogy ott beszámoljunk a, a helyzetállásáról május 7-én lesz egy másik találkozó, de oda én és kollégám nem tudunk ott lenni, ezt ugye nyilván tudják, hogy miért, de mindenképpen fontos lesz a meghallgatás, és remélem, hogy az eredményét majd meg tudják velünk osztani, akik nem tudunk sajnos eljönni a választásaink miatt, de nagyon tetszik ez az anyag, és örömmel várom az együttműködést. Köszönöm. I, I just want... Nos, köszönöm. Egy valamit szeretnék gyorsan mondani. Én is megköszönöm a jelentést. Nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság megvizsgálja azt, hogy mi történik a jogszabályokkal, hogyha azokat elfogadják, tehát hogy hogyan ültetik át a tagállamok a nemzeti jogba, és hogyan hagyják végre. És hogyha ez sokszor felmerül, hogy az egységes piacról szóló jogszabályokat nem ültetik át megfelelően a tagállamok, vagy nem ültetik át, akkor itt valami nem működik, és ezt erről tájékozódnunk kell. Ha vannak olyan tagállamok, bizonyos csoportok, amelyek nem annyira alkalmazzák ezeket a szabályokat, mint mások, akkor lépni kell, de ennek a szakbizottságnak nagyon határozott kompetenciái vannak a belső piac kapcsán, és én megint megkértem a titkárságot, hogy sorolják fel, hogy milyen területeken van nekünk hatáskörünk. Az áruk szabad mozgása, és ide tartoznak a technikai normák, szolgáltatások szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, a belső piac működése, ez mind-mind hozzánk tartozik. A személyek szabad mozgása az nem tartozik hozzánk. Tehát a letelepedés szabadság az a cégek létrehozására vonatkozik, az emberek szabad mozgása az nem hozzánk tartozik. Próbáljunk tehát odafigyelni azokra a területekre, amelyek hozzánk tartoznak, mert vannak olyanok, amelyek ugye a LIBE, illetve az EMPLE szakbizottsághoz tartoznak. Mi, amikor én azért küzdök, hogy a hozzánk tartozó anyagokat valóban nekünk utalják, akkor általában megkapom, hogy persze mi is túlépjük a hatáskörünket. Én tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, és tudom, hogy szeretnénk felvetni ezeket a dolgokat, de kérek mindenkit, hogy ne próbáljunk más tagbizottságok lábára lépni, az ő hatáskörükbe belenyúlni, mert az aláása azt, amikor mi követeljük magunknak, hogy a mi hatáskörünkbe mások ne mászkáljanak bele és a belső piac a szolgáltatások és az áruk tekintetében hozzánk tartozik, erre összpontosítsunk. Tehát az eljárási szabályok, a parlament eljárási szabályainak hetes mellékletét olvassa el mindenki. Remélhetőleg így sikerül a saját hatáskörünknél maradni. Ezzel jelenleg a gripát hallgatjuk meg a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én tehát a bizottság nevében beszélek. Köszönjük ezt a jelentéstervezetet, támogatjuk ezt, szimpatizálunk a tartalmával. Megfelel a tanácsi következtetéseknek a belső piac teljes körű megvalósítása esetében ezt december 16-án 2014-ben adtuk ki ezt a dokumentumot, készen állunk az együttműködésre, tehát. Um, rapporteur, would you like to come Az előadót kérdezem, hogy kívánna szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita végén három pontot szeretnék még megemlíteni amit előzőleg nem tudtam elmondani. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, de a titkárságnak is, az Európai Bizottságnak is, amiért hozzászóltak. Úgy vélem, hogy a következő hónapokban sikerül majd ezt még elmélyítenünk, másodszorban pedig örülök nagyon annak, hogy Steiner kollega, Pascal Dura, és te is, kedves Viki elnökasszony, a végrehajtás, illetve az EU jogszabályok alkalmazását kiemelték. Ez nagyon fontos ezen jelentés szempontjából, ez a központi eleme ennek, és először is meg kell vizsgálni azt, hogy az EFTA titkársága is leszögezte ezt, és az EGT, illetve a Svájc, Svájcban is azt láthatjuk, hogy csökken a végrehajtás üteme, és az EU tagoknál is a belső piac esetében követeljük az érehajtást, ezért a harmadik országokkal is ezen kell lenni. Svájc külön esetet képvisel, azért, mert nem tagja az egész országoknak, viszont viszonylag nagyfokúlag integrálódik, és amikor az elnök azt mondja, hogy itt nem az emberek szabad mozgásáról van szó, de elnök asszony, az ön saját frakciója trebizius asszony másról beszél, itt igazából arról van, nem arról van szó, hogy a személyek szabad mozgását akarják akadályozni, hanem a munkavállalók, illetve a szolgáltatások szabad mozgását akarják korlátozni, és itt van Svájcban is félreértés. Hogyha nem lenne munkahely Svájcban, akkor senki nem akarna oda kivándorolni, és ez a nagy ö, félreértés a vitában, ar, azt gondolják, hogy itt egy szabad mozgásról szóló probléma, egy menekült probléma áll fenn, pedig itt igazából egy munkapiaci problémáról van szó, azért, mert az emberek Svájcban akarnak dolgozni. Hogyha Svájc ezt meg akarja változtatni, akkor neki kell ezért valamit tenni, nem kell felkínálni a munkahelyeket de egyetértek ezzel azzal ö, elnök asszony, hogy be kell tartani a szabályokat. Számunkra nagyon fontos az, hogy a belső piaci szabadságokat fent lehessen tartani. Ezek a harmadik országok nagyon magas integrációs szintet tudnának elérni, ugyanis ők egyetértettek abban, hogy nem akarnak eh, az Európai Parlamenttel a tanács működni, viszont a gazdasági előnyökből szeretnének osztozni, és ezért szeretnéne, ezért, ezért kell nekik is végrehajtani az ide vonatkozó szabályokat az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, az EGT országnak, Svájcnak, egyértelművé kell tenniük, hogy ezek a jólétett ösztönző intézkedések csak akkor működőképesek, ha mindenki betartja az ígéreteit, és ez megfelel az eljárás szabályzatunknak, illetve a szerződéseknek is, és nekünk ebben a szabadságban erre kell ügyelnünk. So, um, we are going to have a Nos, lesz május 7-én egy közmeghallgatás. Módosítók határideje május 12, és a módosítókat 22-23-án fogjuk tárgyalni, június 22-23-án. A kompromisszumosakat júliusban, és július 16-án lesz a szavazás. Köszönöm szépen! mixing up time. We can do a quick... Nos, hozzuk be az időt. Okay, we're moving on to the reports on personal protection. Most Tyler asszony elnököl, amíg Vicky Ford az előadója a következő témának. Kérdezem, hogy készen áll-e az előadónk. Igen, mondja Vicky Ford. Megköszönöm az eszmecserét a különböző frakciókkal és a kompromisszumos módosítókat az egyéni védőeszközök témájában. Az egyik a hatály volt, a másik pedig az egyszerűsített eljárás az EU típus jóváhagyással kapcsolatban, ami a bizottságot illeti, a rendeletet világosabbá kívánjuk tenni. Tehát, hogyha nem, választ, nem változott egy ilyen védőeszköz ö, típusa, akkor a gyártó ö, egyszerűsített eljárással tudja meghosszabbítani ezeket az igazolásokat, tehát ezeket a típus jóváhagyásokat nem kell mindig a nulláról kezdeni és ö, újraindítani az egész folyamatot. Ö, a hatály volt a másik kérdés, ahogy említettem, a többiek is emlékeznek rá, hogy a bizottság szövege a hatályt ki akarta terjeszteni háztartási termékekre is, amelyek korábban nem tartoztak a rendelet hatája alá. És a módosítók a középutas megoldást javasolták a 25, éve, a 25 éves időszakra visszatekintve ahhoz képest, ami most van, tehát a dekoratív termékek, illetve a kézműves termékek nem fognak ide tartozni. A nedvesség, mosogatás és egyebek ellen védő háztartási termékek sem fognak a hatályba tartozni, hogyha valaki olyan ruhadarabot visel, ami fluoreszkáló részeket is tartalmaz, de, nem, de csak dekoratív célból, nem pedig biztonsági célból, akkor az sem kell, hogy a rendelet hatája alá tartozzon. És a hővel szemben védelmet kínáló termékek csak akkor, hogyha a leírásban szerepel, hogy ez a termék a hő ellen véd, amennyiben nem szerepel a termékkel kapcsolatban semmilyen megjegyzés, hogy a hővédő, akkor nem tartozik a rendelet hatája alá. Remélhetőleg ez így nagyon hatásos lesz, és jól fog működni a rendelet. Valóban azokra a termékekre, azokra az eszközökre fog pontosítani, ahol szükség van, ahol erre szükség van. Azt hiszem a legtöbb frakció támogatja ezeket. Én tudom, hogy a szocialisták árnyék előadója nincs itt ma délután. Remélem, hogy meg tudja majd még nézni, hogy mire jutottunk a módosítók kapcsán. Köszönöm. Okay, so the first... Az első árnyék előadó Álman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon hálás vagyok a jó együttműködésért, mely során sikerült ezt a jelentést tető alá hozni. Egyetértek a kompromisszumos módosítókkal, hiszen nagy mértékben ez a közös munkánk gyümölcse. Egy-két rövid megjegyzéssel élnék. Az egyes kompromisszumos javaslat esetében nem technikai jellegző a megjegyzésem, ugye ott az szerepel, hogy az irányelv hatája alá esik. Itt azonban rendeletet készítünk elő, nem pedig irányelvet, tehát ezt mindenképpen pontosítani kell. Aztán az utolsó mondat a kompromisszumos javaslatban az egyes, a rendelet egyes mellékletére utal, illetve az irányelv egyes mellékletére utal. Igazából nem értem ennek a lényegét, hiszen az eredeti ötlet az az volt, hogy ami a hatálykörből kiesik, azokat delegált aktusok keretében pontosítsuk, illetve definiáljuk. Beszéltünk erről a bizottságban, és úgy tűnik, hogy a hatály elég szűk definíciót kapott, és ezt támogatom. Azonban ezt kiegészítettük egy mondattal, és nem igazán tudom, hogy ennek mi is a lényege, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni. Tehát ezzel, ezért kérdéssel fordulnék a jelentéstevőhöz, kérem, hogy ezt röviden világosítsa meg nekem. Nagyon örülök annak, hogy a szöveg elején rámutatunk arra, hogy az első melléklet definiálja a hatáskört, illetve a jogbiztonságot is garantáljuk, ezzel egyetértek. A kompromisszumos javaslattal egyetértek, A lényeg nem csak a hatáskör, hanem az érvényesség ideje is. Átírtuk a szöveget, és a módosított javaslat nagyjából ezzel megegyezik. Nos, nem tudom, hogy az érvényesség pontosan mennyi időt ölel fel. Öt év a bizottsági javaslatban? egyszerűsített eljárás nélkül, amennyiben nincs változás. Én azt javasolnám, hogy egy minimális időtartamot határozzunk meg. A jelentéstevő javaslata, illetve a kompromisszumos javaslata egy maximum értéket, maximum időtartamot határoz meg. Aztán mi a helyzet azon termékekkel, amelyeknek nem korlátozott az élettartalma? Ezzel megnyitjuk a lehetőséget a rövidebb élettartam előtt. Ennek az a veszélye, hogy a tanúsítási eljárást kellene alkalmazni, ez pedig további adminisztrációs terheket ró egy-egy cégre vagy gyártóra, a tanúsító szerv esetében pedig nagyobb profitot jelentene. Ez, ez a félelmem, ez az aggodalmam. Ezért aggódom amiatt, hogy maximális időtartamot határozunk meg. Úgy tűnik, hogy vannak olyan termékek, amelyeknek rövidebb az élettartalma, tehát nem lehet egy öt éves időtartamot rájuk kényszeríteni. Ezeket a gondolatokat mind mérlegre kell vetni, és ez alapján a maximális időtartamot el tudom fogadni, de jó lenne valamilyen megoldást találni azokra az aggályokra, amelyeket az előbb elmondtam. Jó lenne, hogyha nem rónánk extra administratív terheket a cégekre, illetve a tanúsítószervekre, Egyébként pedig úgy gondolom, hogy elfogadhatóak a kompromisszumok. Köszönöm tehát a munkáját a jelentéstevőnek, különösen Ford asszonynak köszönöm. Armand, um, can I just... Köszönöm Armand úrnak. Szeretném ellenőrizni, hogy a következő árnyék előadó nevében van-e valaki, aki itt szólni kíván? Euh, bien, Köszönöm szépen. Köszönöm, Viki, a nagyon is érdekes munkát, illetve az együttműködést és az árnyékjelentéstevők részéről azt mondhatom, hogy lelkesen támogatjuk a módosítókat, illetve a kompromisszumokat. Ami az első kompromisszumos módosítót illeti, ennek elég egyszerű a háttere, figyelembe kell venni azt, hogy mire van szükség. Pragmatikusan kell gondolkodni, és az észszerűség határait kell betartani. Ezek a, a saját életünk mindennapi termékei, és ez azt jelenti, hogy ha nincs egy, egy, egy terméknek élettartam, akkor nem feltétlenül meghatározott élettartam, akkor nem kell feltétlenül ezt ö, korlátozni. De az is nagyon fontos, hogy a szabályozási kereteket betartsuk, és odafigyeljünk a biztonságra. Ezért úgy érzem, hogy a hatáskör esetében a kompromisszum teljesen elfogadható. A Viki által említett gondolat, ami a dekoratív elemekre utalt, amikor ennek nincs védelmi funkciója, akkor ezeket ki lehet venni a hatáskörből. Nos igen, ezt is támogatjuk. Itt e, ebben az esetben az és nagyon fontos, hiszen azt látjuk, hogy néha bizony nem egyértelműek a dolgok, tehát maga a divat, illetve a felhasználás egy kicsit bizonytalan vagy kétes, van határeset. Azt gondolom, hogy valóban ki kell zárni ezeket a termékeket, hogyha ezek nem minősülnek védő eszközöknek. Ami a tanúsítmány érvényességét illeti, a négyes kompromisszum, Eh, hát ez egy egyáltalán nem könnyű kérdés, egy összetett eh, probléma, és természetesen értjük a különböző érveket. Úgy gondolom, hogy az itt bemutatott kompromisszum elég jó kompromisszum. Amit a néppárti kollégától hallottunk, arra utalnék most, arra reagálnék. Azt hiszem, hogy eh, meg kell vizsgálnunk a helyzetet. Tehát, hogyha egy nagyon is egyszerűsített eljárást javaslunk, akkor maximum 5 évben kell gondolkodnunk, nem pedig minimum 5 évben. Fontos a biztosíték, az áradék, hiszen a tudományos vívmányokat figyelembe kell venni, és hogyha nem változik a termék, akkor az egyszerűsített eljárás valóban nagyon egyszerű, és nem gondolom, hogy ez visszaélésekre adna okot, tehát egy köztes személy plusz anyagi terheit kellene fizetni. Tehát szerintem itt a kompromisszum pontosan a megfelelő irányba halad, és egy elfogadható. Egy apró kérdéssel fordulnék Vikihez, a jelentéstevőnkhöz. Egy módosítót nyújtottam be, amely a motorbiciklisek védelmével kapcsolatos. Nagyon szerintem itt egy javításra kellene sort keríteni a védő ruházat esetében. Tehát oda kell figyelni ezeknek a, ezeknek a ruhadaraboknak a, a használatára, A védőruházat nem feltétlenül, biztosít, nem feltétlenül garanciája a, a biztonságnak, hiszen ez ugye attól függően, hogy hogyan, hogyan közlekedünk, változhat. Tehát itt szerintem mindenképpen egy értékelést kellene készíteni, meg kellene nézni ezeket a ruházatokat, a védőruházatokat, tehát itt egy kicsit további munkára lenne szükség. Nos, ennyi az apró megjegyzésem, de minden mellett elmondanám, hogy üdvözlöm a, a jelentést, illetve a háttérben húzódó munkát. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a szöveget. Um, I'm trying to see if Mr. Mistalka is here. Köszönöm szépen. Mesztelka urat nem látom, akkor Düra képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is osztom az elhangzottakat, és egyet is értek a Viki által elmondottakkal. Osztom azonban az azt, ami, amely elhangzott eddig, valóban nagyon oda kell figyelni arra, hogy a biztonságot garantálni tudjuk, gondolok itt ugye a motorbiciklisek védőruházatára. Szerintem az egyszerűsített eljárás mm, egyensúlyban van, tehát itt valóban egy jó megoldást találtunk, jó a kompromisszum. Kicsit szkeptikusabb a véleményem a hatáskört illetően, de nem szeretném most itt a vitát ezzel nehezíteni. Ami pedig a jogbiztonságot illeti, ugye ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, de globálisan összességében azt mondhatom, hogy gratulálunk, és köszönjük szépen a munkát, Viki. Monsieur Durand, I have... Köszönöm szépen, Grappini képviselő. Köszönöm szépen. Először is gratulálok az árnyék jelentéstevőnek és Vikinek is ehhez a jelentéshez ez a rendelet nem rendkívül fontos, de egyértelműen sikerült ezt elemezni, és sikerült egy jelentés tervezetet létrehozni a védelmi eszközökről. Azért szerettem volna hozzászólni, mert a hatályról beszéltünk, és a Viki adott egy példát a dekoratív elemekről, illetve a fluoreszkálócsékokról. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés, hogyha már ezekről a személyi védelmi eszközökről szól, akkor ki kell vennünk ezeket a dekoratív elemeket, hogyha a fluoreszkáló csíkok vannak a gyermek Jackin, az nem feltétlenül jelent védelmet a közlekedésben, mert hogyha a gyermek nem figyel, akkor baleset történhet. Nagyon fontos meghatározni a hatályt, nagyon fontos a bukós isak, nagyon fontos az, hogy mennyire ellenálló, de a fluoreszkáló csík egy felső ruházaton senkit nem fog megvédeni esés esetén ezek az eszközök nem vehetőek egy kalap alá. Tehát, hogyha itt egyéni védőeszközökről van szó, akkor a hatályt eh, kell megvizsgálnunk, olyanokra kell koncentrálni, amelyek nevelhetik a biztonságot. Vannak olyan elemek tehát, amelyek eh, javíthatják a védelmet, de nem garantálják azt. Itt kompromisszumot kell elérnünk, Lehet, hogy minimum elhetőségi, illetve érvényességi perülésre van szükség, hogyha a határól beszélünk, akkor valóban a védelmet szolgáló eszközökre kell koncentrálnunk. Lehet, hogy vannak dekoratív elemek, de van-e ennek valóban biztonsági hatása? Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen Grappini asszonynak jelentéskészítő asszony most kíván szólni, vagy majd a bizottság után? Hát akkor a bizottság kapja meg azt szólt, hogyha az egyet értenek. Uh, uh, Nos, rövid, rövid leszek. A bizottság köszöni az elvégzett munkát, illetve a kompromisszumos módosítókat. Ami a hatályt illeti, bizonyára tudják, hogy vannak fenntartásaink az egyes kettes kompromisszumokkal kapcsolatban. Mi szeretnénk a, a kivenni a használat alól a különböző kesztyűket. Mi, de ahogy már elmondtuk korábban, támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amik a kompromisszumok elérésére irányulnak. Ami a Floreszkel alamekkel kapcsolatos kompromisszumot illeti, itt jogi egyetemiségre van szükség. Úgy véljük, hogy a, az a kompromisszum, amely a a vízzel kapcsolatos anyagokra vonatkozik, ez is üdvözlendő. Van egy pici pont, amely inkább megfogalmazási kérdés, ez a hármas kompromisszum. A 7.5a bekezdésről van szó, automatikusan megújítandó EU ellenőrzések a tanulmányok esetében nincs eljárás az automatikus meghosszabbításra, nem tudjuk, hogy az automatically kifejezés valóban szükségszerű -e ez, vagy inkább csak bonyolultabbá teszi a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm, és fel visszaadom a jelentéskészítőnek. Azt kérdezi az elnök asszony, hogy az automatically kifejezés hol olvasható. Ez az az a bekezdés, amely a 75A, 75A végén található, when the notified body concerned, így kezdődik ez, és a harmadik sorban a, automatikusan kell meghosszabbítani a tanúsítványokat, de ez a kifejezés az automatikusan, automatically, ez kicsit azért bonyolultabbá teszi a helyzetet. Elnök asszony, igen, gyorsan visszatérek a felmerült kérdésekre. Először is a 17-es cikkkel kapcsolatban szeretnének törlést kérni. A 17-es cikk igazából egy mondat, és azt mondja, hogy kockázati kategóriákat kell felsorolni az egyes függelékben. Ha jól értettem, akkor a bizottság ezt töröltetni akarja, mert erre már utaltunk máshol. Ha nem akarják ezt törölni, hogyha az EPP nem akarja ezt törölni, oké, okay. csak értesítsenek arról engem, hogy akarják ezt vagy nem. Itt egy, jog, egy nyelvi kérdésről van szó, hiszen már máshol is utaltunk erre a függelékre. Nem hiszem, hogy olyan nagy gond lenne ez. A maximum és minimum dátumok minden tanúsítványnak legalább 5 évre kell szólnia, vagy minden tanúsítványnak legalább öt éven belül le kell járnia. Szeretnék egy hidat létrehozni a különböző elnyékjelentéstevők között. Tudom, hogy volt, aki azt mondta, hogy maximum határidőre van szükség, van, aki minimumot szeretne látni. Lehet, hogy majd egy kompromisszumot tudunk megszavazni, azt mondjuk, hogy minimum, vagy mindennyiknek lesz maximum 7, minimum valami, de néha az egy-két éves minimum sokkal jobb, akkor, hogyha egy gyorsan felülő szektorról van szó. Nem tudom, nem vagyok igazi szakértője ennek. Lehet, hogy erről majd szavaznunk kell, hiszen különböző elképzelések vannak, és akkor majd ezt jobban megvitathatnánk, amikor a trialógusra érünk. De szerintem közel állunk ebben a kérdésben egymáshoz. Ami a motorbukósokat illeti, abszolút ez, ez egy olyan dolog, amit font, ami fontos. Tudom, hogy a bukósokról máshol is szól szabályozás. Rashford úr említette ezt. És a mellények, igen, nem csak a bukósokról, a mellényekről is szó van. Szeretnék arra emlékeztetni, Szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi is a lényege ennek a jelentésnek az, hogy a meglévő folyamatokat egyszerűsítsük, hogy könnyen lehessen azonosítani a gazdasági szereplőket, hogy valami rosszul sül el. A jelenlegi jogszabályozás a védő eszközökről 25 éves már, és a háztatási kesztyűket már azóta kizárják ennek hatájából, senki nem panaszkodott emiatt, szerintem ez jogilag ö, átlátható. Hogyha azt mondják, hogy ez védelmi funkciót tölt be, például véd a meleg ellen, akkor felvehető. Szerintem ezt majd tisztázni kell a triológus tárgyalások során, és köszönöm szépen a segítségüket ebben a kérdésben. Most pedig átadom a elnöki helyet az elnök asszonynak, mondta Styler asszony. A következő napirendi pontunk Jens Nielsen véleménye a Föld megfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célterjesztéséről. Ó, oh, mondja az elnök asszony, kettőt lapoztam, véletlenül. A következő napirendi pontunk az európai védelmi piacokon védelem felelős Európa biztonság és védelmi képességre kifejtett hatása, Emlékeztetek arra, hogy a szakbizottságunk ezen a területen hatáskörrel rendelkezik a közbeszerzés területén, és átadom a szót Gálpász Ildikónak, aki a jelentéstevő az IMCO részéről. Thank you, Madam Chair. I am very happy that we can discuss this opinion. Köszönöm elnök azt, hogy nagyon örülök, hogy ezt megvitathatjuk, és most magyarul fogok beszélni. Ilyen sok módosító érkezett be, összesen 76 módosító indítvány nyújtottak be a kollégák, és többnyire ezt az eredeti javaslat kiegészítéseként tették meg, úgyhogy az eredeti kiinduló ponthoz ezek a javaslatok kiválóan illeszkednek. Örülök annak is, hogy a kollégákkal egyetértésben azt látom, hogy a javaslatok egyértelműen a prioritások átrendezését tekintik az egyik legfontosabb eh, feladatnak, és mindannyian azt látjuk, hogy eh, az eddigi kereslet egyesítése érdekében tett erőfeszítések nem javítottak a kereslet széttagoltságával kapcsolatos helyzeten az Európai Unióban Sajnos azt kell mondjam, az a helyzet eh, sem túl kedvező, eh, és az az eredmény sem, amit az Európai Védelmi Ügynökség eh, korábbi projektjei és képességfejlesztési terve eredményezett. Úgyhogy az a véleményem, hogy el kell indítani egy európai védelmi felülvizsgálati folyamatot, és a jövőben meg kellene valósítani ahhoz, hogy a céljainkat elérjük a nemzeti védelmi tervezési folyamatoknak az unió szintű koordinációját. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy ez egy nagyon hosszú út, nagyon sok feladat van még, és ezért nekünk fókuszálni kell a legfontosabbakra, és ezek igen első a sorba a közbeszerzések, ami kifejezetten a e, mi területünk. E, sikerült ezen a téren e, nagyon jó kompromisszumokat véleményem szerint megfogalmazni. Egyébként nagyon nagy örömmel láttam, hogy számos kolléga szakértője ennek a területnek, és nagyon sok módosító javaslatot is nyújtottak be ebbe a témában Egyetértve az ECR, S&D, ALDE és Greens árnyék előadókkal teljes egyetértésben tudom mondani, hogy közös álláspontunk az, hogy a vonatkozó irányelvet, ez a 2009 per 81-es irányelvet szeretnénk, hogyha minél jobban és minél tökéletesebben átültetnék a tagállamok, mégpedig oly módon, hogy a kivételeket csökkenteni tudjunk, és a közbeszerzési szabályok sokféleségét is csökkenteni tudjuk. Különösen föl szeretném hívni itt a, a figyelmet a 346-os cikkely szerinti uniós szabályok alóli mentességnek a gyakorlatára, amit szeretnénk, hogyha mind kevesebb számban alkalmaznák a gyakorlatban. Szeretnénk köszönözni a bizottságot arra is, hogy fokozza az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a védelmi piacon egyenlő feltételek jöjjenek létre, és a piasztorzító gyakorlatok alkalmazását szigorúan és kellőképpen indokolt esetekre eh, korlátozzák én magam nagyon örültem annak hogy kollégáim módosító javaslatokkal éltek a közbeszerzés új típusaival kapcsolatban e, és az új típusú közbeszerzési lehetőségek alkalmazásával e, kapcsolatban. azt gondolom hogy ez az a terület ahol ezeket az új típusú közbeszerzési eljárásokat igenis e, ki lehet próbálni sőt alkalmazni lehet gondolok itt a követelmények összevonására a különböző infokommunikációs technológiáknak, az ICT-nek az alkalmazására, vagy a K plusz F számára a különböző ösztönzők megállapítására. Hosszú ez a sor, de azt hiszem, hogy itt jó hatékonysággal alkalmazhatók lennének, úgy, hogy a beszerzési eljárással kapcsolatos költségeket csökkenteni tudjuk, és az adminisztráció is csökkentésre kerüljön. Ami pedig a torzításokat illeti, fontosnak tartanám hogy ezeket a torzításokat valahogy folyamatában lassan lépésről lépésre csökkentsük és kivezessük és azokat a e, tagállamokat e, akiket beszeretnénk vonni Eh, az európai védelmi technológiai és ipari bázisba az ellentételezés eszköze helyett más gyakorlatban más eszköz segítségével eh, integráljuk. meggyőződésem hogy ezáltal a széttagoltságot hosszú távon eh, csökkenteni tudnánk és azt gondolom hogy ez közös érdekünk. persze nem szeretnék elmenni amellett hogy teljesen tisztán látom hogy a nemzeti kormányok érdeke ezzel ellentétes. látom hogy e, a saját e, nemzeti védelmi iparukat részesítik előnyben látom hogy e, nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében hogy munkahelyeket teremtsenek hogy a beruházásokat támogassák a saját beruházásukat de azt gondolom hogy egy jó koordináció összességében hatékonyságnövelést eredményezne európai uniós szinten és nekünk itt európai parlamenti képviselőknek ez kell hogy legyen az érdekünk az információ biztonságának szavatolása mellett természetesen tulajdonképpen minden tagállamnak fontos hogy megértse nekünk is fontos hogy kölcsönösen függünk egymástól és ez az ipar pontosan az az ipar ahol különösen megjelenik ez a, a kölcsönös függés. Természetesen ez kettőséget is eredményez, és látom azt is, a módosító javaslatok is rámutatnak erre, hogy ez a kettőség nehezen oldható fel. Azonban azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy lépjünk túl azon, hogy jelenlegi helyzetben mi a személyes, vagy azt is mondhatnám, hogy szoros nemzeti érdek mert meggyőződésem hogy ez a mi véleményünk ami közös vélemény lesz a végén, végén közép és hosszú távon mindenféleképpen segít ezen iparág tekintetében egy sokkal jobb szabályozás és a széttagoltság csökkentésében. Azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy támogassák a létrejött kompromisszumokat, és a végén fogadjunk el egy olyan véleményt, ami e, mindannyian közös véleményként e, tudunk megfogalmazni, és a közös céljainkat a vélemény mentén e, teljesülésben látjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony! I don't think any of the shadows. Nos, ha jól látom, akkor az árnyék jelentéstevők nincsenek itt, úgyhogy először a Kessinsájnak adom meg a szót. Thank you. I, I, I... Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő elnézést kér, sajnos nem tudott jelen lenni. Azt kérte azonban, hogy egy-két gondolatot osszak meg önökkel, hogy ezt fogom most felolvasni az ő jegyzeteiből. Tehát először is köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek a kiváló munkáért, illetve együttműködésért. A legfontosabb SND pontok benne vannak a kompromisszumba, különösen a következőket üdvözöljük, például az egyes kompromisszumos módos, módosítóban, benne van az, hogy az Európai Tanács erőfeszítései nem hoztak közösebb együttműködést a különböző KBPV érdekelt felek között. Aztán a hármas kompromisszumban a tagállamok közötti szorosabb együttműködés során oda kell figyelnünk arra, hogy átfedések ne legyenek, illetve a különböző ágazatok átfedését is ki kell kerülni. Egy modern, integrált, versenyképes ágazatot kell létrehozni az ötös és hatos kompromisszum esetében. Örülünk annak, hogy a KKV-kat megemlíti a jelentéstevő. Ezen kívül vannak azonban olyan gondolatok, amelyek nincsenek benne a kompromisszumos csomagban, de ezeket fontosnak tartjuk, és támogatást keresünk ezekre. Egy-kettőt szeretnék megemlíteni. Az első a gazdasági válság hatása, amely ugye a védelmi költségvetések csökkentéséhez vezetett, és nem tette lehetővé, hogy a védelmi csomag teljes mértékben kiteljesüljön. Ezért az együttműködésre oda kell figyelni, a védelmi képességek területén, illetve nagyon fontos az átfedések elkerülése. A 2009 81-es javaslatokat érvényesíteni kell, illetve a 2009 81-es és 49-es jogszabályokat is érvényesíteni kellene, 43-as jogszabályokat érvényesíteni kellene, itt a KKV-k szerepét szeretnénk kiemelni, és erről beszéltünk a jelentéstevőkről, az árnyék jelentéstevők ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretnék. Aztán a közbeszerzés modernizációja témájában ott van ugye az elektronikus közbeszerzés, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ez benne van a 72-es Gutieri módosítóban. Ezek azok a gondolatok, amelyeket szerettünk volna megosztani önnel. Jelentéstevő hogy köszönjük szépen a munkáját, és nagyon reméljük, hogy sikerül majd tető alá hozni ezt a jelentést. Elnök, kérre még valaki szót az árnyék jelentéstevők nevében? Köszönöm szépen, Jekevics úr nevében szólok. Az árnyékjelentéstevünk sajnos nem tudott eljönni a mai ülésre. Először is szeretne köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, illetve a jelentéstevő asszonynak az együttműködésért. Egy rendkívül fontos témáról van szó. A kompromisszumos módosítók legutolsó verziójáról ö, szeretnénk beszélni a 7-es és 8-as kompromisszumot teljes mértékben el tudjuk fogadni, emellett azonban sajnálattal veszük tudomást, hogy a megjegyzéseink egy része nem került bele a szövegbe. Szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a négyes kompromisszum, illetve a 29-es módosító elfogadása, illetve a kiegészítés bevételéért szeretnénk köszönetet mondani. Ami az ötös kompromisszumot illeti, itt némi csalódásnak kell hangot adnunk. Örülünk annak, hogy a KKV-k bekerültek a szövegbe, azonban a 38-as módosítója nem került be a kompromisszumba, és Jekevics úr mm, üdvözli az első vázlatot, és örül annak, hogy jó kompromisszumos szöveg született, Amennyiben azonban a módosítóink nem kerülnek be a szövegbe, akkor nem tudjuk, nem tudjuk támogatni ezt a szöveget. Ami a kompenzációkat illeti, ezek rendkívül fontosak, és csak akkor lehet ezeket kiiktatni, hogyha az Európai Uniós piac egységesebb és fejlettebb. Az ötös kompromisszum esetében, ugye ez kikerült a szövegből, ez az ECR számára vörös vonal lesz, nagyon sok egyéb kiegészítés nem tenne. A kettes és hatos kompromisszum esetében megértjük azt, hogy a frakció többi része támogatja azt, amit mi nem, úgyhogy valószínűleg itt külön szavazást fogunk kérni, és később e-mailben tájékoztatjuk majd erről a jelentéstevő asszonyt. Ennyit Jakivics úrtól. Én koordinátorként egy-két megjegyzéssel élnék. Engem is bizonyos dolgok aggasztanak, hiszen itt a, a védelmi beszerzés, közbeszerzés Európai Uniós szintre emeléséről van szó. Szerintem ez nem feltétlenül a legjobb, nem, nem feltétlenül a legjobb megoldás, tehát ezzel kapcsolatban nekem is vannak ö, aggájaim. Ennyit az ECR részéről köszönöm. Was anybody wanting to speak for Aldi? Az Alde részéről kére valaki szólt, a GUE részéről a zöldek részéről. Rendben, akkor a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Köszönöm az eszendének és az ICR-nak a e, véleményét. E, valóban igaz, hogy minden módosító javaslatot nyilvánvalóan nem lehet beépíteni a kompromisszumba, éppen ezért én a, továbbra is a fő cél mellé, e, mellett érvelnék és azon főcél mellett, amit úgy gondolom, hogy mindannyian közösen fogalmaztunk meg, és ennek az elérésére tennénk lépéseket ebben a véleményben. Amit Sergio Gutiérrez úr mond, a gazdasági krízis és a védelmi költségek csökkentése vonatkozásában és az elektronikus közbeszerzés vonatkozásában, ami a 72-es amendment, az benne van a kompromisszumokban, úgyhogy szerintem ezt majd könnyen tudjuk tisztázni is és azt gondolom, hogy valóban fontos, hogy a KKV-kat helyzetbe hozzuk. Ami az ICR-nak, a <clears throat> koordinátorának és a Jacskévics úrnak, a, e, mint árnyékelőadónak a véleményét illeti. Nyilvánvalóan látom, hogy az offsetek a, a vörös vonal a vélemény elfogadása tekintetében. E, azt azonban e, határozottan állítom, hogy ez az ellentételezési gyakorlat, ami rendkívül bonyolult, rendkívül összetett, és rendkívül átláthatatlan biztosan nem szolgálja az hogy ez a széttagolt széttöredezett piac egységesítésre kerüljön. És azért kell egységesíteni, mert írtózatosan magas a védelmi, vagy a védelmi iparnak a kiadása úgy, hogy a hatékonyságot nem tudjuk mellette produkálni. Ezért nyilvánvaló, hogy egy sokkal jobb koordinációra van szükség. És ez nem jelent egységesítést, ez azt jelenti, hogy koordinálni kell a tervezési folyamatot. Vagyis tudnunk kell azt, hogy kinek milyen kiadás tervei vannak. Azt gondolom, hogy ez Európai Uniós szinten célszerű megtenni, mert egyébként felesleges kiadásaink lehetnének. Nem kell mindig eh, párhuzamosságokat fejleszteni. Jó lenne, hogyha egy K plusz F-et egy országban finanszíroznánk meg. Jó lenne, hogyha a közbeszerzéseket úgy tudnánk egy elektronikus platformra helyezni, hogy az átláthatóságot növeljük. Egyetértek azzal, hogy a tagállamoknak, akiket az ellentételezésben hátrányok érnek, majd más módon kompenzálni kell de a helyzetet tisztává lehet ezáltal tenni. ami a módosítót illeti a, most a hatos kompromisszumban igazán nem értettem mert benne van Jacskevich úrnak a módosítója, és ráadásul támogatással van benne, úgyhogy ezeket majd egy e, e, beszélgetésbe e, tisztázni tudjuk és hát nagyon sajnálom, hogy az ICR nem fogja tudni támogatni ezt a, a véleményt, mert úgy érzem, hogy ez e, mindannyiunk közös véleménye lehetne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Peter just joined us. Would you like to join in? Thank you. Thank you, Madam Chair, and apologies for being late, but Köszönöm, elnök asszony. Elné- elnézést kérek, mondja Dita Csaráncová. Fennakadtam a közlekedésben. Először is szeretném megköszönni az előadónak az erőfeszítéseit, hogy megpróbálta figyelembe venni a különböző nézeteket itt a véleményen kapcsolatban. Nyilván nagyon kényes terület ez, a legtöbb tagállam esetében, nyilván olyan tagállamoknál még inkább, ahol nincsenek komoly védelmi ipari cégek jelen, és ezt nagyra becsülöm, hogy megpróbálta beépíteni a különböző nézeteket. Az ellentételezésekkel kapcsolatban nyújtottam be módosítást, és egyetértek az előadóval, hogy az ellentételezések azok nem túl jók, de egyelőre a kis tagállamok esetében nincsen alternatíva, tehát jelenleg csak ez áll a rendelkezésünkre. Hogyha az ellentételezéseket megfelelő alternatíva híján megszüntetik, ez hátrányosan fogja érinteni a védelmi ágazatot, bizonyos és a regionális gazdaság állapotát bizonyos tagállamokban. Azt tudjuk, hogy a, a bizottság a kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseket tett közzé a 21-es cikkben, a 81-es irányelvben, de hát ezeket nem nagyon alkalmazzák a gyakorlatban, mert nagyon komplikált adminisztrációval járnak. Ahol ez az ö, vállalkozós rendszer működik, nagyon megdrágul az egész folyamat, és sokkal tovább tart. A felelősség és a terhek túl nagy részét eh, helyezik át az alvállalkozókra, akik egyébként nincsenek is erre fölkészülve. Tehát ennek aztán az eredménye elnök asszony elég és sok eh, szomorúságra ad okot, hiszen ott fogunk tartani, hogy nem lesz ellentételezés egyáltalán, és nincsen semmi fajta megfelelő helyettesítője, és hát egyáltalán nem így kell eljárni, hogyha kiegyensúlyozott és növekedő európai védelmi piacot szeretnénk látni. Remélem, hogy ez majd tükröződni fog a végső kompromisszumokban, és e tekintetben szeretném azt kérni, hogy az ötös kompromisszumot írjuk újra. Azt is nagyon remélem, hogy az Európai Tanács a csúcson, a következő csúcson lépéseket tesz, és megpróbál majd, megpróbálja majd megoldani a tagállamok különböző helyzetére a megoldást. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, hogy elkéstem. Thank you. Köszönöm. Megköszönöm mindenkinek. A következő napirendi pontunk tehát akkor az európai a földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése, az ITRE szakbizottság, a felelős bizottság, és a mi bizottságunk előadója Jens Nilsson, mert Kathleen Steilernek, de Kathleen Steilernek átadta a véleményét összefoglalva, és ő fog helyette tájékoztatást adni. Um, Köszönöm szépen a kollégáknak. Jens feljegyzése itt van előttem, és el fogom ezt mondani. Elnézést kér Jens, mivel egy miniszteri szintű találkozón kellett részt a Stockholmban. Ez a piac a legjobban növekvő piac Európában. Nagyon fontos szolgáltatások kötődnek ehhez, és ez nagyon fontos, hogy átfogó jogi keret Európában. A földmegfigyelési adatok terjesztése, kereskedelmi kérdésekben ez a jelentés pontosan ezzel kíván foglalkozni. Nagyon fontos az EU jogalkotás ahhoz, hogy a műholdadatok könnyen tudjanak áramolni, könnyebb legyen a piacra lépés, és minden gazdasági szereplő egyenlő teret kapjon. Ezt úgy lehet elérni, hogyha egyszerre figyelembe vesszük a nemzeti biztonsági érdekeket és nemzeti szuverenitást, illetve a biztonsági és védelmi politikát. Rendkívül nehéz itt egyensúlyt teremteni, mert a műholdatatokat fel lehet használni katonai, illetve civil tevékenységre is. A jelentéstevő úgy véli, hogy a tervezetnek esélye van arra, hogy ezeket a kérdéseket meg tudja válaszolni. A jelentős fő célja az az, hogy konstruktívan eljön ehhez a kérdéskörhöz, és a, a releváns szerepelők a bizottság és a tanács között egyensúlyt lehessen teremteni. A jelentés készítő nagyon sok szereplővel folytatott konzultációt, egy egységes pénzt szeretnék létrehozni a megfigyelés adatok számára, és magas felbontású műholdas adatok terjesztését akarják elérni. Ami a tervezett rendelet hatáját illeti, sokkal nagyobb átfogás, átfogóbb értékelésre van szükség, ezért tovább kell tisztázni azt, hogy a bizottságot is javasolt, a munkadokumentumot közreadtuk, és bizonyos fontos pontokat itt már meghatároztunk. A jelentés tervezet készítője számos javítást kíván eszközölni, néhányat ezek közül kiemelnék. Az Európai Parlament elemzi a bizottság hatástalományát, és itt látható volt néhány hiányosság. Nincs megfelelő bizonyíték, amely meggyőző lenne a hatás tanulmány kapcsán nem volt megfelelő költsége tanulmány. Az egyik aspektus, amit megemlítettek, az az, hogy tényleg van-e egy, egy belső piaci probléma, amit meg kell oldani. Vannak ugyan akadályok, és valóban lehet a belső piac hatását is javítani. Részletes vizsgálatra van szükség és megfelelő költségtanulmányra. Az irányelv fő céljának annak kell lennie, hogy belső piac jöjjön létre a földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmében, és itt egy pozitív hatást kell elérni a többi szektor számára, a kiskereskedelem, a mezőgazdaság, az olaj- és gázszektorok, a telekommunikáció, a hajózási szektor számára. Amennyiben ez a javaslat gátolja a technológiai fejlődést, akkor itt javításokra van szükség, a bürokráciát csökkenteni kell, a nemzeti biztonsági megfontolások rendkívül fontosak, és ezeket figyelembe kell venni kiegyensúlyozott módon. Az USA tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon fontos kereskedelmi stratégiai érdekek is fűződnek a műholdas piachoz, és erősíteni kell a, ezt a fajta iparágat Európából kiindulva. A nagy felbontású adatok terjesztése a harmadik országban mindenképpen megfigyelésre szorul, akadályozni kell a piac torzulást az európai piacon, amely hátrányba helyezni az európai iparágat. Köszönöm, hogy meghallgattak a kollégák ezeket a megjegyzéseket, és biztos vagyok abban, hogy Jens eh, Nilsson jelentéstevő minden véleményüket szívesen fogadja. Köszönöm. Az EPP nevében Lambert van Nistelrooy. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kitűnő előadást, az üzenetet. A tartalommal kapcsolatban van egy kis kételjem, de az előadásmód ez jó volt. Miért habozok? Miért kételkedem? Ha jól tudom, ez volt az egyik olyan javaslat, amely a Refitben is benne volt, és most ezt kivették az uh, IMCO-tól, az ITRE-hez került ez, mi pedig azt mondjuk, hogy tíz dolgot szeretnénk megvizsgálni, és mindegyiknél kételjünk van. És most hol tartunk most? Mi mindig kételkedünk? Hogyha a szakbizottságunk uh, szeretne a belső piacra foglalkozni, akkor ott kell maradnunk, és ha tudjuk, hogy, hogy itt egyfajta piacról van szó, akkor azzal kell foglalkoznunk. Vannak olyan országok, amelyek saját hatáskörben foglalkoznak ezzel. Hat ilyen országban ez, ez rossz irányt jelent. Egyre többet tudunk a szerepvállalóktól, viszont kevesebbet teszünk. Ez nem lehet a vitánk eredménye. Az EPP véleménye az az, hogy elég ok van arra, hogy ebben a korai stádiumban beavatkozzunk, és egy rendelkezést hozzunk létre, egy szabályozást, egy javaslatot hozzunk létre, és ne küldjük vissza az Európai Bizottságot, úgyhogy egy évig új tanulmányokat folytassanak. Én már tudom, mit, mit tenne ekkor az Európai Bizottságot, sokkal többet megtudna, de kevesebbet tenne. Tehát az üzenetnek annak kell lennie, és ezt várom a jelentéstevőktől is, hogy erősebb nézettel álljanak elő, és nézzük meg azt, hogy milyen fajta rendeletet akarunk. Ebbe az irányba kell előre haladni? Igen. Ez az, amire szükségünk van és utána pedig meg lehetne mondani azt, hogy milyen messzire akarunk elmenni. De a keretnek kell egyetelműnek lennie, kell elegendő gazdasági érték, ami jelenleg még nem létezik. A big data, nagy adatok területére tévedünk, ez nagyon fontosak ezek az adatok. Nem tudjuk, hogy tíz év múlva hogyan fogják ezt felhasználni, nem tudjuk, hogy honnan fog számozni majd ez a, az adathalmaz. Tehát kérem, kicsit gyorsítsunk a tempón. I'm feeling having listened to both the rapporteur. Miután meghallgatta az LPP e árnyékjelentéstevőt és a jelentéstevőt, azt látom, hogy egyetértetünk abban, hogy a javaslat jelenlegi verziója számos hiányossággal rendelkezik a bizottság részéről, nem tudom, hogy ez a helyes irány-e. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottság logikája ebben a javaslatban pozitívan fog-e hatni a piacra, vagy valóban inkább növeli, és, és valóban növeli a bevételeket, a munkahelyeket. Arról sem vagyok meggyőződve, hogy ez segít majd az adatvédelemben, a biztonság megőrzésében. Például a bizottság javaslatában az áll, hogy csak a nagy felbontású műhold adatok, az érzékeny adatok, ez eléggé meghaladott álláspont. A normális felbontású műholdas adatok is jelenthetnek biztonsági kockázatot, ugyanakkor, hogyha ezzel foglalkozunk, akkor egy európai megoldásra van szükség. Az európai műholdipar az egyik nagy sikertörténetünk. Egyre nagyobb az elvárás a kommunikációs technológiával szemben, ez a legjobban növekvő szektor, és ezért biztosítani kell azt, hogy ne olyan jogszabályokat hozzunk létre, amelyeket amikor majd elfogadunk, akkor már frissíteni kell ezeket, és ezért emiatt esetlegesen az iparágunk versenyhátrányba kerül. Tehát mindenképpen azon kell lenni, hogy megvédjük az adatokat, foglalkozunk a biztonsági kérdésekkel, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a javaslat bármilyen módon is eléri ezt. Teljes mértékben egyetetek azzal, amit a jelentéstevő elmondott, azzal kapcsolatban, hogy vannak hiányosságai ennek a javaslatnak. Nem tudom, hogy ez itt csak a kereskedelmi szolgáltatókra lenne szó. Arról is szólt a bizottság, hogy a Galileót ezt nem érinteni, ez elég furcsa. Elég kevés olyan ország van, ahol műholdakat gyártanak kereskedelmi céllal, Tehát eléggé el kell azon gondolkodni, hogy ne küldjük ezt vissza további megfontolásra, de nagyon fontos a frakcióm számára az, hogy bármilyen szabályozás ezen a területen ne akadályozza a technológia fejlődését, és nehogy kereskedelmi hátrányba kerüljünk, vagy hogy ne foglalkozunk megfelelően a biztonsági kérdésekkel, azért mert egy definícióval foglalkozunk. Tehát nagyon fontos dolgunk van ezzel a kérdéskörrel még. Az ALDE árnyék jelentéstevője nincs itt, nem tudom, hogy kíván-e szólni ön. Tessék. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a bevezetőt. Antenes Goga nevében beszélek, aki sajnálatos módon ma nem tud jelen lenni. Az ő nevében szeretném a következő üzenetet átadni. Antanas üdvözli a bizottság azon erőfeszítését, hogy erősíteni lehessen a földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmét Európában, viszont arról nincsen meggyőződve, hogy helyes-e a bizottság megközelítése. Reméli, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi majd a kérdéseit. Goga úr úgy gondolja, hogy egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatni az Európai Bizottságnak arra, hogy a belső piacot akadályozza az, hogy nincs itt jogszabályozás. Azt is biztosítani kell, hogy az EU cégeit ezen a területen verseny előnybe helyezi ez a szabályozás. Mindenfajta adatok 1%-a, amit eladnak vagy vesznek, az biztonsági kérdéseket vet fel, de nagyon gyakran túlságosan bürokratikus az ellenőrzés minden egyes tagállamban, függetlenül attól, hogy vannak-e adatszolgáltatók az adott tagország területén. Goga úr azt is hangsúlyozta, hogy az ECHR adatok nagymértékben függenek attól, hogy ezt mikor hagyják jóvá. Tehát úgy kételkedik abban, hogy a javaslott rendszer gyorsabb jóváhagyást tesz majd lehetővé, mint a jelenlegi tagállami szabályozás. A bizottságtól azt kéri, hogy magyarázzák el, hogy miért választották a hétnapos periódust a jóváhagyás esetében nem lenne jobb, hogyha a tagállamok döntenének eh, arról, hogy eh, kapcsolatba lépnek-e a másik tagállam illetékes hatóságával. Azt is szeretné elmondani Goga úr, hogy nyitott a vitára is, de viszont várja a bizottságtól bizonyítékot arra, hogy valóban ez a javasolt jogszabály, ez tényleg az intelligens szabályozás eh, körébe tartozik-e elnök Goe árnyék jelentéstevőjét nem látom, az öldekét sem, nem tudom, hogy más kívánna még szólni ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság talán kíván szólni, igen, kívánnak szólni. Costa González úr, üdvözöljük González urat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság feljegyezte a képviselők aggájait, és szeretnénk rámutatni néhány pontra röviden. Az a kérdés, hogy ez jó-e a piac számára vagy sem, alá kell húzni azt, hogy ez egy globális piac, de mindig kicsi ez a piac, de nagy potenciállal rendelkezik. Az a helyzet jelenleg, hogy a biztonsági kérdések akadályt jelentenek a magas felbontású műholdas adatok terjesztésével szemben. Miért pont a magas felbontású adatokról van szó? Itt nem csak a bizottság gondolkodik így, hanem a tagállamok is, ahol foglalkoznak műholdas adatokkal. Itt azt mondják, ezek érzékeny adatok, a közepesen, közepes felbontású adatok szabadon áramolnak. Ezek is jelenthetnek ugyan biztonsági kérdést, de nagyon nehéz szabályozni egy olyan dolgot, nagyon nehéz akadályozni egy olyan dolgot, ami már létezik. Viszont azt is látni kell, hogy a pénz igazából a magas felbontású adatokban rejlik. Hogyha szeretnénk minden céget egyforma szintre hozni, pontosan ez a célja ennek a jogszabálynak, minden vállalatnak bármely tagállamban könnyebb, gyorsabb és jobb hozzáférést kívánunk adni a magas felbontású adatokhoz. A biztonsági kérdések akadályt jelentettek. Itt késedelmek mutatkoztak minden miatt. Mi értjük azt, hogy vannak szürke területek, vagy olyan területek, ahol a és úgy gondolom, hogy a viták során majd az Európai Bizottság további magyarázattal szolgálhat. Az Európai Bizottság meg van arról győződve, hogy ez egy olyan javaslat, amely előnyt jelenthetne a szektor számára, és gyorsabban hozzáférhetővé tenni a magas felbontás adatokat a harmonizáció által. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen a megjegyzését. Van határidőnk a jelentés szempontjából. Május 12-e ez a határidő. A jelentéssel majd június 4-én fogunk foglalkozni. Köszönöm. And if the rapporteur would... És hogyha a jelentéstevő az ütemtervet esetleg átgondolná, akkor eh, a koordinátorokhoz kellene fordulnia, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan, vagy mikor szavazhatnánk az imkóban, ban még az ITRE előtt, mert amikor a hitre szavazni fog, az szeptember 22-én lesz. Lesz ezelőtt még inkó ülésünk szeptember elején? Igen, van egy eh, korai szeptemberi ülésünk, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy néha nagy kihívást jelent az, hogy kompromisszumos módosítókat létrehozni az első szünet utáni napokban. Tehát erről majd beszélünk a koordinátorokkal. Now we move on. Most akkor folytatjuk Styler asszony jelentésével gáz berendezések. 200 módosító, egy kompromisszumos módosító érkezett eh, ezzel jelentéssel kapcsolatban. Thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadók, árnyék előadóknak a kompromisszumos módosítókról. Mondanám, hogy négyet beszéltünk meg az árnyék előadók találkozója március 31-én, és azóta volt egy kis eh, változtatás az egyes módosítóhoz, hogyha a koncentráció szivárgás problémát okoz, az egyes kompromisszumból idézek, tehát a koncentráció szivárgás esetében bármilyen egészségre káros anyag egészségre és biztonságra káros anyagra vonatkozóan. A többi módosító az változatlan szövegű, és ami a többi módosítót illeti, szeretnék két szóbeli módosítót még bemutatni. Az egyik, nem is tudom melyik, a 12.9-es cikkhez a megfogalmazást szeretném átfogalmazni következőképpen. A technikai leírások az üzembe helyezőre üzembe helyezőnek az összes részletet kell, hogy tartalmazzák, és garantálni kell, hogy a lépéseket megfelelően végrehajtsák, hogy hatékony és biztonságos gázüzemű működés legyen. A berendezést biztonságosan tudják használni. A változtatás miatt a 130-as módosított visszavonom, mert ez ugyanezt, tehát hogy a 129-es, igen. Tehát a 129-es módosító helyett a következő a 18-as cikkre vonatkozik, a másik szóbeli módosító. A CE márkajelzés fényében nincs szükség két különbözőre, az egyik a CE megjelölés, a másik pedig a 18.1-esnek a leírása, illetve a 15.1-es, ezért a 18-as cikk egyes bekezdéséhez egy módosítót nyújtok be, tehát az egy, négyes mellékletben hivatkozott CE megjelölést letörölhetetlenül jól láthatóan kell a berendezésre vagy hozzá rögzíteni. Hogyha ez nem lehetséges, akkor a csomagolásra kell rögzíteni, illetve a használati utasításhoz, amely a berendezéshez társul a 18.3-as, tehát emiatt a változtatás miatt most 18.2 lesz. A 218-as és 222-es lefedi azt, amit most mondtam, de szerintem nem kell őket kitörölni, tehát a 218 és 222-es maradhat a 3-as, 4-es kompromisszumba beépítve. Nem baj, hogyha többször utalunk a 18, as a 18-as cikkbe is benne van ez meg ott is megpróbálom a lehető leginkább összeolvasztani a módosítókat, de a 2.11-estől 2.15-ig és a 2.26-ost nem tudom támogatni. Vannak, amelyek a jelenlegi javaslatnak a hatájába nem tartoznak bele, mármint a rendeletébe. A 2.29-eset se tudom támogatni, mert ez gyengíti a jelenlegi megfogalmazást. De nagyon szívesen tárgyalok a kollégákkal. Elnézést, hogy felcseréltem a 129 módosító helyett azt mondtam, hogy 12-es bekezdés, mondja az előadó. Csütörtökön két szavazás lesz. Először is a dossziéról szavazunk majd, és a másik pedig a tárgyalások megkezdéséről. Én remélem, hogy mind a két esetben sikerül eredményesen szavazni. A, tehát hogy a tanácssal megkezdjük a tárgyalásokat. Köszönöm az idejüket, és várom az árnyék előadók véleményét, elnök asszony. Um, thank you. Uh, Mr. Borsoy? Thank you. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy. I, I keep it my compliments. Köszönöm szépen a prezentációra vonatkozó uh, bókjaimat szeretném megismételni, ezúttal a tartalmat illetően is. Az árnyék jelentéstevő nevében elmondanám, hogy egyetértek a kompromisszumos javaslatokkal, illetve a szóbeli módosítókkal. A további javaslatainkat majd javaslatainkról tájékoztatjuk majd a jelentéstevőt. Chairman, Mr. Nisseroy had a very interesting visit of the Regional Affairs Committee to Eind. A Regionális Ügyek Bizottságához ellátogatott Van Risteroy úr, Eindhovenbe, és azt hiszem, hogy ez pontosan a mi témánkkal foglalkozik, a digitális stratégiával nagyon érdekes volt. Elnök asszony. Thank you. A good point. Uh, a boilerekhez térjünk vissza. Köszönöm szépen, mondja Dalton úr, én is nagyon rövidre fogom a, a hozzászólásomat, támogatjuk a kompromisszumokat szívesen e, és egyetértve. Thank you, Chair. I will just continue with the compliments to the Chair. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz, nagyon jó a kompromisszumos szöveg, de a bizottságnak is köszönetet mondanék a segítségért, különösen a 18-as cikk értelmében, ahol bizonyos javaslatokat tettem, és nagyon is értékelem azt, ahogyan ezt, ezeket elfogadták. Ami a szavazatot illeti, egy-két javaslattal élnék, szerintem ez az egyik olyan példa, ahol blok-szavazásra kerülhet sor, és ezzel kapcsolatban némi javaslattal élnénk, amelyeket szívesen megosztunk önökkel. Köszönöm. Pascal Doha. Pascal. E, köszönöm szépen, mondja Pascal Durand. Támogatjuk a kompromisszumos módosítókat, ennél rövidebbre nem foghattam a hozzászólásomat. Thank you. Um, commission? Bizottság? Bizottság? Euh, euh, Én is nagyon röviden, hiszen úgy látszik, hogy most mindenki rövidre fogja a hozzászólását. Ami a módosítókat illeti, támogatjuk őket. A 129-es módosítóra most nem térnék nem térnék ki hiszen Stáler azt is elmondta, hogy ő sem támogatja azt. Köszönöm szépen. Raputa. So just like to thank Holly Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Valóban előrelépés történik, jó sok módosítót sikerült bevenni a kompromisszumba. Ezek közül lesznek olyanok, amelyeket, amelyekről majd blogban szavazhatunk. Reméljük, hogy ez egy átfogó megközelítéshez vezet majd, és így a háromoldalú tárgyalásokra is sor került. Köszönöm, mondja az elnök. A titkárságtól azt az üzenetet kaptam, hogy nagyon sok blokk szavazás lesz majd a szavazó listában, tehát azok a témák, amelyeket közösen lehet kezelni, közösen lehet róluk szavazni, azok így kerülnek rá a szavazólistára. Ez remélhetőleg azt jelenti, hogy hatékonyan tudunk majd szavazni csütörtökön. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy élvezettel ö, asszisztáltam egy szavazáshoz a múlt héten egy másik bizottságban, rájöttem, hogy milyen hatékonyak vagyunk, ott 20 percbe telt az, hogy a kollégák egyszerűen csak helyet foglaljanak. Tehát köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, illetve a titkárságnak is a szavazólisták előkészítését. Egyéb nincs, akkor a koordinátorok ülésére azonnal sor kerül, amint mindenki megérkezik.